Okay, colleagues, I'll get started. But I will get started anyway. Kedves kollégák, mindenki remélem elégedett a napirend tervezetével, és akkor a november 26-27 es illetve a december 12-es üléseknek a jegyzőkönyveit el kellene fogadnunk. Köszönöm szépen. A következő eh, napirendi pontunk a négyes, a másik tagállamban nyilvántartásba vett járművek belső piacon belüli átvitelnek egyszerűsére. Berker úr, szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy említette, egy eh, véleményről van szó, mégpedig a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművekről szóló jelentésről, a belső piacon belüli rendelkezésről van szó. Valószínűleg túlságos sok komplikáció nélkül rá fogunk tudni majd térni a szavazásra. Négy fő cél van. Az első az az, hogy meglegyen a szabad mozgás az Európai Unión belül a gépjárművek számára, hogy a mobilitást ki tudjuk használni. Ez az Európai Parlament egy pozitív jelzést fog tudni adni a címzetteknek. A másik cél az az, hogy a, az adminisztrációs terheket csökkentsük, és ezzel az adminisztrációs költségeket is ö, csökkentsük, mégpedig körülbelül 1,5 milliárd euróval Európa szerte. Ö, aztán a közlekedés biztonságának ö, megerősítése az összes tagállamban, hogy minél eh, magasabb legyen minden tagállamban a közlekedés biztonságának szintje. A negyedik cél pedig az, hogy az adatokat a különböző hatóságok egymás között ki tudják cserélni, és, emel, és ennek segítségével meg tudják előzni a visszaéléseket, csalásokat, például lopás esetén. Úgyhogy nagyon pozitív kezdeményezésről van szó, nagyon jó javaslatot készített a bizottság. Különösen az árnyék jelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani. Két nagyon jó eredményes találkozót tartottunk azokról a pontokról, amelyeken nem értettünk még egyet, és nagyon jó kompromisszumokra jutottunk vagy legalábbis tisztáztuk a szöveget olyan esetekben, amikor a különböző tagállamokban különbözőek a, ezzel a témával kapcsolatos jogszabályok. Ezek az ülések tehát nagyon jó eredménnyel jártak, és emiatt aztán elég kevés módosító is érkezett be, amelyek a közlekedési, illetve forgalmi témát érintik meg. 33 módosító érkezett be, és ezek közül aztán egy sort vissza is vontak. Pontosan azért, mert tartalmilag ezek aztán beépültek a véleménybe, és ezért nem volt rájuk már szükség, nem volt arra szükség, hogy módosítóként beadják. Köszönöm szépen azoknak a kollégáimnak, akik hajlandók voltak ezeket a módosítókat visszavonni a, forga, a fogalom meghatározások tisztázása természetesen megtörtént, egész kevés módosító érkezett ezzel kapcsolatban, és itt néhány árnyék jelentős tevő ezeket elutasította. Természetesen mindenkinek megvannak a maga igényei, kívánságai, de hát ezeket praktikusan meg kell próbálni összeegyeztetni, és nem lehet, hogy mindenkinek az igényeit kielégítsük, hiszen akkor teljesíthetetlen jogszabályokat alkotunk. Ezért most elmondhatjuk, hogy a jelentésben azok, az a néhány módosító maradt csak meg, amelyeket mindenki el tud fogadni, a többi is elutasítását alaposan megindokolták azok, akik elutasították, és ezeket az árnyék jelentéstevő ülésén mindenki el is fogadta. Tehát nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy mindenki ilyen jó együttműködést tanúsított és támogatta a munkámat várom a vitát, és várom az esetlegesen felmerülő kérdéseket. Köszönöm szépen, Dibáka úr! Köszönöm szépen! Először is köszönet illeti a raportőrt. Nagyon jó volt az együttműködés a két eh, árnyék jelentéstevők ülésén, és én két módosítót nyújtottam be. Az egyik azt hangsúlyozta, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a jármű nyilvántartási hatóságok megfelelően működjenek, vagyis hogy elektronikus módon cseréljenek adatokat a többi tagországokkal. A másik pedig, hogyha ugye három hónapon belül újra kell regisztráltatni a <clears throat> gépkocsit, ha valaki átköltözik egy másik országba. A bizottság hat hónapra akarja ezt hosszabbítani, de szerintem ez nagyon hosszú, túl hosszú, ettől el kellene tekinteni. Ettől függetlenül rendkívül jó volt az együttműködés, az átláthatóság, az egyszerűsítés nagyon fontos szempontok de ugyanakkor a liberálisok szemében rendkívül fontos az adatok biztonsága, de általában mindannyian egyetértünk, hogy az egyszerűsítés felé törekedjünk, és azt hiszem, hogy holnap nagyon egyszerű, könnyű szavazásunk lesz. Köszönöm szépen, Bradborn úr, köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy Debaker úr is, én is köszönetet mondok Pirker úrnak a munkájáért. Emlékezzünk csak vissza, hogy egy olyan jelentésből ered, amit a piaci bizottság adott ki az európai ö, polgárok kezdeményezésére. Tulajdonképpen ez egy olyan megoldás, amely nagyon széles körű igényt ö, elégít ki. Ö, vigyázzunk kell, hogy az emberekre ne ne tegyünk fölösleges bürokratikus terheket, illetve költségeket, amikor importált kocsikat ugye újra nyilvántartásba kell venni, amikor valaki elköltözik A országba, B országba, rendben van, hogy újra kell regisztráltatni, de fölösleges bürokrat, bürokráciának ne tegyük ki az embereket. De Bakker úr által említett időhorizont. Ugye itt az én eh, kilenc hónapot eh, javasoltam, míg mások a hat hónap mellett kardoskodnak, de Baker úr pedig három hónapot szeretne látni. Én szerintem a lehető leghosszabb időt adjunk az embereknek, tehát ha az emberek átköltöznek egyik országba másikba, akkor eh, Nyilvánvaló, hogy annyi dolguk van, annyi elintézni valójuk van, új házat kell venni, vagy esetleg állást kell keresni, tehát az ember hátra sorolja mondjuk a gépkocsi átiratását, illetve újra forgalomba helyezését, és éppen ezért, hogy hosszabb időt kell nekik adnunk. Ez az egyetlen fennakadásom, vagy egyetlen megjegyzésem, de nagyon köszönöm újra Pirker úrnak a nagyszerű munkát. Köszönöm szépen, Ája Szenda asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Pirker úrnak a munkájáért. Olyan ügy ez, amely mondjuk kifejezetten segítségére lehet az ügynek. Szerettem volna megkérdezni, és nem volt lehetőségem korábban ezt megtenni, hogy lenne lehetőség arra, hogy figyelembe vegyük a 31. módosít, hiszen még mindig keresjük azt, hogy hogy lehet jobban megvalósítani a határokon átnyúló büntetések kérdését. A tanács Mm, ugye egyfajta formulát szorgalmaz, amit azonban lehetne hatékonyabbá is tenni. És ugye négy a regisztráció kérdése is azokban az esetekben, amelyekben a büntetések függőben vannak, ott lehetőséget kellene adni arra, hogyha valaki visszatér abba az államba, ahol a szabálysértést elkövette, akkor ott ugye követelhetik tőle a módbéli e, ügyek kapcsán a büntetéseket. Ugyanígy e, lehetne ellenőrizni azt, hogy van-e fizetetlen büntetése az illetőnek, mielőtt regisztrálnák az új államban a gépjárművét. Tulajdonképpen ez is egy végrehajtási eszköz lehetne. Köszönöm szépen. Rama. Ja, weil äh, Eva Lichtenberger jetzt nicht da ist, im anderen. Lichtenberger asszony nak meg szeretném köszönni a munkát. Gorka úr a bizottság részéről. Köszönöm. Én is köszönetet mondok a jelentéstevőnek. A jelentés kapcsán, nagyon pozitív, tekintve, hogy, hogy ez a kezdeményezés megfelelően, megfelelő válaszra talált, és különböző javaslatok is felmerültek, de mi szeretnénk az eredeti javaslatunkhoz ragaszkodni, azt látjuk, hogy bizonyos javaslatok egymásnak ellent mondanak, például a újra regisztráció idő intervallumával, kapcsolával 3-6, illetve 9 hónapról van szó, ami pedig ezeket a megjegyzéseket illeti, amelyeket kaptunk eddig. Elsősorban a, a 2011-es direktívára szólóra utalnék. Nos, itt van, van egy olyan mechanizmus, amelyel kikényszeríthetjük ezen büntetések kifizettetését, tehát szerintem ezt a megjegyzést elfelejthetjük, de általánosságban mm, nagyon köszönöm ezt a pozitív megközelítést, köszönöm szépen. Pirker úr, valamilyen megjegyzése van-e? Nincs mikrofonja beszélni. Ganz kurz zu den beiden nagyon röviden a két említett témához. Az határidővel kapcsolatban én is a kompromisszumot javasoltam. Van, aki szeretné rövidíteni ezt a határidőt, van, aki szeretett volna hozzátenni akár 9 vagy 12 hónapra is kiterjeszteni a határidőt, és ezért gondoltam azt, hogy a fél éves határidő az, ami legjobban megfelel. Ez, ez ha van is más prioritása az embernek, például lakáskeres, stb. azért ez egy megfelelő hosszú, hosszúságú idő ahhoz, hogy hogy regisztráltassa a járművét, úgyhogy én szeretném szintén a bizottság álláspontját képviselni. Na most az elutasítási, megtagadási ö, okkal kapcsolatban én is úgy gondolom, hogy elutasítanám azt a bizonyos javaslatot, ami arról a büntetésekkel kapcsolatos. Én azt hiszem, hogy ez felesleges terheket okozna. Ö, ö, úgy gondolom, hogy ez az egyszerűsítés nevében jobb lenne, hogyha inkább a járművezető érdekeit vennénk figyelembe, és nem engednénk meg, hogy ez megtagadási okként felmerülhessen, és ezzel megakadályoznánk azt is, hogy további felesleges administratív terheket terhelnénk az államokra, úgyhogy eh, ahogy az árnyék jelentéstevő ülésen is eh, hallottuk, ezt eh, elutasították, és ném, némelyek elutasították, és én velük értek. Egyet én azt hiszem, hogy a fogyasztók érdekében emellett kellene döntenünk, és köszönök szépen minden megjegyzést. Thank you. Köszönöm, Pirker úr. A szavazás holnap lesz, holnap délelőtt Még nem tudjuk, hogy az IMCO szavazás mikor lesz, de hát a, a tenté szavazás után kerül erre sor. Annyit szavazunk, hogy csak azt oda kell figyelnünk, hogy még föl tudjuk emelni a kezünket holnap. Tehát van, nem tudom, hogy Kamali úr mikor esik be, van valakinek valami fogalma erről? mert hiszen az ő jelentését ugye négy órát lőttünk be, hát még egy kicsit korán vagyunk. Én azt hiszem, hogy tíz percet várjunk, amíg ő megérkezik, és akkor folytatjuk.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 Okay, colleagues. Kedves kollégák, Kamal úr nem jön, Foster asszony azonban ö, átveszi a szerepét, ami azt jelenti, hogy Foster asszony megjelenését kell ö, szívünkbe zárni Kamal úrhez képest, ez nagy előny, azt hiszem tehát megadom a szót Foster asszonynak éves jelentés a versenypolitikájáról. Köszönöm, elnök úr! Várok egy pillanatig, amíg a kollégáim lezárják az üléseiket. Sajnálatos módon kiváló kollégám Kamal úr nem tud velünk lenni ma a módosítók megbeszélése, megvitatása kapcsán, azonban szeretném felolvasni, amit mondott elfogadta eh, a módosítókat, eh, véleményeket, és sok esetben eh, tanult belőlük, köszönettel veszi a bizottság tagjainak megjegyzéseit kérhetném, hogy tartsunk rendet. Köszönöm. Sok módosító van, amely kiegészíti a szöveget, és amelyet szívesen támogat. Vannak azonban vitatott ügyek, ahol szeretne kompromisszumokat elérni, és remélhetőleg ezek elfogadhatóak lesznek a tagok többsége számára. Reméljük, mondja, hogy az Ekkor szakbizottságnak kemény üzenetet tudok megfogalmazni, a prosperitás, a foglalkoztatás erősítése, javítása érdekében ezekben a nehéz időkben. Tehát a nevében eh, szeretném azt mondani, hogy a jelenlévő tevők, vagy az helyettük beszélők, felszólók, talán eh, jó lenne, hogyha véleményt mondanának ezekről a kompromisszumos módosítókról, és eh, tulajdonképpen akkor megtudnánk, hogy hol is tartunk az egyeztetésben. Köszönöm ennek úr. Köszönöm, Jackie mondja az elnök. Bach úrnak adom meg a szót. Bocsánat, Gross úrnak adom meg. Köszönöm szépen. Először is szeretném a jelentéstevő munkáját megköszönni, és elnézést kér Luis de Grandes kolléga, hogy ő se tudott ma itt ide eh, eljönni kompromisszumos módosítások születtek, amelyek véleményem szerint jó egyensúlyt teremtenek, egyfelől a piac megnyitása és a megfelelő szállítási térség megteremtése szempontjából, másfelől viszont az különböző szabályozási intézkedések szempontjából, hogy ne minden az önszabályozásról szóljon. Úgy gondoljuk, hogy a, fontos, hogy a munkavállalók körülményeit is óvjuk, illetve a munkahelyeket óvjuk, hiszen ez az egyik legfontosabb célunk, és csak így valósítható meg a piacok megnyitása. A Bach kollégám majd még az saját büntetésekről kapcsolatos javaslatát ismerteti, de azt hiszem, hogy jó kompromisszumok születtek, és gondolom, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó egységes közlekedési piaci térséget tudunk majd teremteni, ahol nem csak a nem csak a liberalizációról lesz majd szó, hanem arról is, hogy a szabályok megfelelőjenek, működjenek, és hogy a büntetés szempontjából mindenkit egyenlőképpen kezeljünk nagyon jó az a javaslat is, hogy az ember a saját országában egyenlő elbánásban részesüljön a külföldiekhez képest. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos javaslat, és ezt mindenképpen támogatni kell. Bach úr módosítóját, én csak ennyit szerettem volna mondani, és egyébként meg vagyok elégedve a kompromisszumos módosítókkal. Elnök, köszönöm szépen, Benyen úr. Uh, <clears throat> yes, my comments are, are pretty well... Köszönöm. A, módosító, a megjegyzéseim a kettes kompromisszumos módosítóra vonatkoznak nagyjából, másra nem nagyon. Most kaptunk meg ennek egy új változatát. Mielőtt megkaptuk, azt mondtam volna, azt akartam mondani, hogy nagyjából egyetértek az összes szavazási javaslattal és a kompromisszumokkal is. Most azonban ez már nem igaz. A kettes kompromisszum most már azt kéri, hogy a bizottság fejezze be az egységes európai vasúti térség kialakítását, megnyitni az ágazatot a verseny előtt. Nos, a 35-ös módosítónk, amely ebben a kompromisszumban benne volt, különösen e, is figyelemben veszi, és tiszteletben tartja a belföldi e, vasúti piacokat. Nos, mint hogy a most tárgyalt csomag kapcsán már éppen elég piacnyitásra kerül sor. Tulajdonképpen most mi a helyzet? Azt kérjük, hogy csak a már is nyitott piacok legyenek nyitatott, nyitottak a verseny szempontjából, vagy, vagy egyáltalán mit kérünk? Olyan kompromisszum alakult ki, amely nem, amire értelmetlen, hiszen csak azt kéri, ami már megvan. Arra is rámutatnék, hogy a 35-ös módosítónk már nincs benne, már nem szerepel ebbe a kompromisszumos módosítóba, és hogyha ebben a formában kapjuk meg a szavazó, listát, és azt állítják, hogy a 35-ös benne volt, akkor én ennek nem nagyon fogok kerülni, hiszen konkrétan törölték az utolsó változatból a 35-eset. Thank you. I mean, the very def- Nos, a kompromisszum definíciója az, hogy egynél több frakció támogatja Úgyhogy más nem nagyon van lehetőség. Tikával hogy adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretném azzal kezdeni, hogy sajnálom, hogy nem tudtam találkozni az árnyék jelentéstevőkkel. Ilyen vita kezdeményezés. Nem, ilyen vita kapcsán nem került sor kezdeményezésre talán valamiféle szöveg eh, kompromisszumot tudtunk volna elérni, amelyet mindenki el tud fogadni, és olyan véleményt tudtunk volna elkészíteni, amely tükrözi a kollégák többségének a véleményét a Trump eh, szakbizottságban. Elvi szempontból szeretném azt is elmondani, hogy eh, a kompromisszumos módosítók jó lehet az eh, szocialista frakció eh, módosítóinak egy részét lefedik, eh, mindet nem ölik magukba, és úgy gondolom, hogy mindben ezek nem szerepelnek a kompromisszus módosítókba, ezeket külön kell megszavazni. Ezen kívül a kompromisszumos módosítókra vonatkozó anyag, amit kaptunk, nem tartom az információt azzal kapcsolatban, hogy melyik frakciók támogatják ezeket, ahogy az elnök mondta, nem tudjuk, hogy ezek valóban kompromisszumos módosítók, vagy pedig úgy szavazzuk meg a módosítók listáját, ahogy azt benyújtották a kollégáink által benyújtott módosítók alapján. A véleménye kapcsolatban néhány technikai jellegű megjegyzésünk is van, alapvetően támogatni tudjuk a liberalizálást, de csak olyan körülmények között, amikor az biztosítja társadalmi-szociális feltételeket, vonatkozásokat is, amikor a méltányos verseny a szociális szempontból is biztosítva van. Tehát nem támogatjuk azt a fajta liberalizációt, amely számolatlan költségekkel jár, és amely a foglalkoztatási és szociális körülményeket hátrányosan érinti. Én magam több módosítót nyújtottam be a légi közlekedési ágazattal kapcsolatban. Kértük a bizottságot, hogy fontolja meg, hogy nem érvényesül-e a tisztességtelen verseny, különösen a fapados járatok esetében ezen kívül támogatjuk a regionális repterek e, ügyét is. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezeket a reptereket jobban bevonják a belföldi közlekedési piacban. Ezen kívül több módosítót benyújtottunk. A közúti, közúti teherforgalom liberalizálásáról is. Itt azonban minden módosítót e, támogatni fogunk, amely ezt a liberalizációt a maga e, kontextusában kezeli, e, abban a kontextusban, amelyben e, fontosságot tulajdonítunk annak, hogy a szociális követelmények is érvényesüljenek. Itt befejezném. Sajnálom, hogy holnap szavazunk, ma azonban még mindig nem áll rendelkezésre a pontosított szavazólista, úgyhogy holnap szavaznunk kell, de sajnos a kompromisszumos módosítók kapcsán nem vagyok abban biztosak, hogy melyiket hány frakció támogatja, és abban is biztosak, vagy, biztosak vagyunk, hogy vannak olyan kompromisszumok, amelyek a jelentéstevő szerint lefedik a véleményünket, e, úgy gondol, mi pedig úgy gondoljuk, hogy nem, azokat külön meg kell szavazni. Also bedanke ich mich. Általában a jelentéstevőnek megszoktam köszönni a munkáját, ezt most nem tudom megtenni, nincs itt, nincs jelen, azon kívül találkozókat se tartottunk, nem, nem kérdezte meg soha senkitől eddig, hogy ki mit támogat, ki mit ellenez. Ilyen katasztrofális helyzetet még soha nem éltem át. Tulajdonképpen ezt egyszerűen, ez egyszerűen teljesen elfogadhatatlan eljárás. Ez nem együttműködés. Ö, hogyha valaki ennyire felelőtlenül viselkedik, azt nem fogadhatjuk el. Én 7 éve dolgozom de ilyet még soha nem láttam. A, ennek az egésznek a célja az lehetne, hogy a tisztességtelen versenyhelyzet bebetonozása az Európai Unió közlekedési szektorában, hiszen a bizottság szokás szerint csak a, egy szektort ragad ki, és azt próbálja kihangsúlyozni, és ahogy azt CDU egyik politikusa mondta, a a, szociál, a szocialista tervgazdaság vonalán kell haladnunk, és a klíma gyilkos ágazatokat támogatjuk. Hát itt is pontosan erről van szó. A légiközlekedésbe milliókat fektetünk be olyan esetekben is, amikor csak valahol hetente két repülő indul valahonnan vagy vegyük az EasyJet-et, vagy vegyük Strasbourgot. Sokkal hamarabb lehetne vasúton eljutni oda, de mégis inkább repülnek. Az EasyJet bebizonyította, hogy ezen milliókat lehet keresni. Ugyanakkor ugyanakkor egy, egy hatalmas összeget veszített az ügyön. Ennek ellenére állami támogatásban részesül, és milliókat pumpálnak bele. Ez egyszerűen nem versenypolitika, ez a versenypolitika meghamisítása, ez valóban egy ilyen szocialista tervgazdasághoz hasonló eljárás, amely során a klímára káros hatással járó ágazatokat támogatunk. Van egy-két módosító indítvány, amit mi benyújtott, hallottunk, például az IFER rendszerrel kapcsolatban, amely egy nagyon fontos francia vasút, vasúti szakaszról szól. Hát elvileg ezt el tudjuk fogadni, hiszen az Európai Unió célja az az, hogy a határokat megszüntessük, és hogy a határokon átnyúló közlekedést támogassuk de az állami támogatásnak mindenképp ellene vagyunk. Akkor is, akkor is ellene lennénk, hogyha a német állam tenni, ezt nem csak akkor, hogyha a francia állam teszi azt. A hetes hetessel kapcsolatban a 80-as módosítót elutasították, nem tudjuk, hogy miért, a 10-est ugyan, ugyancsak, ez is a mi módosítónk volt, fogalmam sincs, hogy miért, nem volt lehetőségünk megvitatni, hogy miért, hogyha hogyha ilyen körülmények között dolgozunk, hogy a környezetbarát vasutat nem támogatjuk, a környezetre káros hatással lévő légiközlekedést meg támogatjuk, akkor soha nem fogunk elérni ahhoz a célhoz, hogy a környezetbarátabb vasúti közlekedés és vasúti szállodást, szállítást támogatni tudjuk. Úgyhogy ez a helyzet, nem tudok erről többet mondani. Ja, vielen Dank, äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy Matthias Grós nagyon világosan előadta az álláspontunkat nem is szeretnék a kompromisszumokkal beszél, kompromisszumokról beszélni, csak egy-két témát említenék. Kramer kolléga már említette ezt a bizonyos IFER kérdést, a francia vasúttal kapcsolatban azt hiszem, hogy ezt a kompromisszumot, ezt mindenképpen elleneznünk kell, ez vereséget szenved. De azért emlékeztetnék arra is, hogy a közlekedési bizottság elnöke Kállász eh, biztos úrnak írt egy levelet, és felszólította arra, hogy ezzel kapcsolatban is foglaljon állást a bizos, bizottság. Még egy pont van, kolléga ezt is említette, ez a eh, szociális eh, előírásokat súlyosan megsértő intézkedésekről szól. 2010-ben már született egy jelentés ebben a témában, és a bizottság nem volt elég aktív és energikus, még mindig nem gyűjtött össze elég adatot a tagállamokból, és még mindig nincsen megfelelő mértékű harmonizáció. Úgy gondolom, sok olyan tagállam van, ahol vannak büntetéssel kapcsolatos regiszterek, nyilvántartások, amelyeket ki, amelyeket most egyszerűen harmonizálni kellene egymással, különben nem, nem működik, nem, nem fog tudni működni a belső piacon belül, hiszen nagyon különbözőek a szankciók mértékei, a szankciók súlyosságai. Úgyhogy az lenne jó, hogyha a, de nincs szükség új jogszabályokra, hanem arra van szükség, hogy a már létező tagállamokban létező, de nagyon különböző jogszabályokat harmonizáljuk. Mátyő a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatban is állást foglalt. Meg kell gondolnunk a nemzeti vasúti közlekedési piac megnyitását, át kell gondolnunk azt, hogy nem nyitjuk-e meg Pandora szerencéjét ezzel, az, ezzel a javaslattal. A lehet, hogy gazdaságilag nagyon érdekes lenne, de nagyon fontos lenne, hogyha ez a szociális intézkedésekkel is együtt járna, és ez nem biztos, hogy sikerülni fog. Mr. Grigorovic for Grigor. Start, Mr. Grigorovic. I saw that you might... Grigorovic úr a bizottság részéről, de mielőtt felszólalni, kicsit aggódok amiatt, hogy nem volt tevői találkozó ülés, megbeszélés, egyeztetés, és nem voltak olyan ülések, ahol a kompromisszumos módosítókat összefésítették volna, úgyhogy eh, azt javasoltam volna, hogy eh, ezt halasszuk el akkor. Ehm, de végül is megadom önnek a szót, de kérem, hogy vegye tekintetbe, amit mondtam. Ennek úr, köszönöm szépen. Két ügyre tudok válaszolni, amelyeket a múltkori novemberi ülés alkalmával felvetettek. Az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy a code sharing megállapodások és a verseny kérdések hogyan viszonyulnak egymáshoz a légitársaságok esetében, a másik pedig az IFER-rel volt kapcsolatos a vasúti ügyekben. Úgyhogy az elsővel kezdeném, a code sharing közös járatüzemeltetési rendszerrel kapcsolatban. november 6-án fölvetődött a code sharing kérdése, hogy ez esetleg a versenyt csökkenti. Nos, a bizottság jelenleg két esetet kutat, annak ellenőrzésére, hogy a code sharing megállapodások megfelelnek-e a versenyellenes megállapodásokra vonatkozó e, EU-s szabályozásnak. Ez az Európai Unió működéséről szolgáló egyezmény 1.1-es fejezete. Eh, München, Isztambul, illetve eh, Brüsszel, Lisszabon eh, vonalon vettetek fel ilyen kérdések az érintett légitársaságok között. A kócseri megállapodások elég gyakoriak. Itt az egyik légitársaság által üzemeltetett járatot saját járatszám alatt egy másik cég is piacra bocsátja gyakorlatilag, értelme, értékesíti Ilyenkor vannak olyan, lehetnek olyan mod, ö, megalapodások, amelyek versenyellenes hatásokkal bírhatnak. Van, amikor ö, mindkét társaság ugyanazon a vonalon kölcsönösen üzemelteti saját járatait, és mindegyiknek joga van a másik járataira eladni jegyeket ezek tulajdonképpen duopóliumonnak minősülhetnek, és ez csökkentheti a versenyt az adott vonalakon, magasabb árakhoz vezet, és eh, a minőség romlásához az ügyfelek szempontjából. Hogyha a piasztorzító hatást bizonyítani tudjuk, akkor a bizottság azt fogja célozni, hogy világos iránymutatást adjon az a kapcsolatban, hogy milyen típusú közös járást üzemeltetés felelhetne meg az Európai Uniós szabályozásnak. Ilyenkor E, ennek értelmében jó tennék a légitársaságok, hogyha saját maguk e, értékelnék, hogy gyakorlataik mennyire felelnek meg az antitrust e, szabályoknak, akkor is, hogyha a bizottság egyelőre nem elsősorban erre koncentrál vizsgálatai tekintetében. A másik kérdés az IFER-rel kapcsolatos. Ezt a DigiMove-val együtt dolgoztuk ki. A francia IFER adóval kapcsolatban, amely minden gördülő állományra vonatkozik, ami francia vágányokon gördül. A vélemény az, hogy a nemzetközi vasúti személyforgalomban ez hátrányokat okozhat annak következtében, hogy ez az adó akadályt jelenthet a nem francia jövedelállomány üzemeltetők számára, hogy szabadon szolgáltathassanak Franciaországban, vagy Franciaországon keresztül. A bizottság szolgálatai javasolni fogják, hogy megfelelő lépéseket e, tegyük meg az EU e, e, rossz, az EU egyezmény értelmében vizsgálják fel ezt a nemzeti francia intézkedést. Elnök, köszönöm szépen, Márk, jó van a kérdés. Szeretném emlékeztetni a bizottságot arra, hogy két évvel ezelőtt volt egy ilyen döntés ezzel kapcsolatban. megkérdezném, hogy a bizottság miért, miért járt el akkor úgy, hogy ott, akkor még akkor még, ak- akkor még nem támogatta ezt. Két éve volt már egy ilyen döntés, és a bizottság még mindig tanakodik ezen. Uh, Mike, a, a, a francia vasúti adóra célzol? A bizottság akar -e erre reflektálni? Annyit tehetek, hogy le feljegyzem ezt a kérést, és majd válaszolunk rá. Lehet, hogy rossz címre adresszálta ezt a megjegyzést. Na most ugye holnap lesz a szavazás, de hát az árnyék jelentés tevők nak egyszerűen nincs idejük a kompromisszumot kialakítani. Az Econ bizottság februárban szavaz, ez lehetőséget ad, hogy akár január 22-ére áttegyük a mi szavazásunkat, és én igazából ezt szeretném javasolni. Mindenki meg elégszik ezzel, el tudja fogadni, mert akkor a árnyék jelentős tevőknek is lehetőséget adunk, hogy tovább lépjenek. Foster asszony. Köszönöm szépen. Igen, ez egy nagyon jó gondolat. A Said nincs túl jól, ezért nincs itt, és és Michael Kramer úr ö, megjegyzéseit teljesen ö, meglepnek engem. Ugye, hogy Kamal úr nincs jól, ma betegedett meg, és akkor ön ilyen megjegyzéseket ö, ö, fűzött a jelentéshez. Tehát nyilvánvaló, itt arról van szó, hogy a kompromisszumokkal mi legyen, és én magam is lejegyzem ezeket a megjegyzéseket. Tehát én azt hiszem, hogy Kamal úr bár sajnálja, hogy <clears throat> nem tudott megjelenni, de valószínűleg ő is támogatná azt, hogy január 22-re tegyük el a szavazást. Na most, ami a kód sárolást illeti, nos, már 20 éve ez a gyakorlat, legalább, tehát nem tudom, hogy mi a kedves bizottsági kollégának mi a problémája ezzel a két légitársága kapcsolatban, ezt vették bele ebbe a véleménybe, tehát eh, meg vagyok döbbenve, hogy most előjönnek eh, ezek a kérdések, mert regionális kis eh, <clears throat> repterek meghalnának a code sharing gyakorlat nélkül. Tehát köszönöm szépen elnök úr a munkáját, és biztos vagyok benne, hogy januárban majd kimunkálják az előrevezető utat. Michael talán válaszolna erre? Én nem arra panaszkodtam, hogy Kamal kolléga nincsen itt ma, lehet, hogy most nincs jól, stb. Én csak azt hánytorgattam föl, hogy nem voltunk még, nem, nem tartottunk ülést, és ezért nem tudjuk, hogy melyik kompromisszum mögött ki áll, és életemben én ilyet még nem tapasztaltam, és ez továbbra is ez a véleményem. Rendbeli. Akkor az elnöki javaslatra ugye január 22-ére elnapoljuk a szavazást, és addig pedig tisztázni lehet ezeket a kérdéseket. Rendben van. Most megkérem, hogy aki ne, akire nem tartozik a koordinátori ülés, azok kérem hagyják el a termet, és holnap ne felejtsék el a szavazó kártyáikat elhozni, mert akinél nincs, az nem tud szavazni holnap délelőtt. Kész, készfel szavazás nem fogadjuk el. Kérem szépen, hogy a koordinátorok ülését készítsük elő.